Azt kíséri. Hölgyeim és uraim, kérem, hogy maradjanak csendben, illetve beszélgessenek kívül. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Mint a dél kaukázus államok ügyeit érintő állandó előadó beszeretném mutatni a véleménytervezetemet, és néhány gondolatomat szeretném megoldani az Grúziával kötött társulási megállapodás kapcsán. A keleti partnerség 2009-es útjára indítása óta Grúzia elkötelezett és megbízható partnernek bizonyult, amely jelentős lépéseket tett a szorosabb gazdasági és politikai együttműködés irányába, bár nagyon nagy nehéz, nyomás nehezkedett rá Oroszország részéről, például úgy, hogy Grúzia területi integritását is fenyegették, illetve meg is sértették. A társulási megállapodás eh, tárgyalásának megkezdéséhez, illetve a elmélyített és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás, eh, tehát a DCFTA eh, kialakítása érdekében Grúzia nagyon fontos reformokat hajtott végre, amelyek lehetővé teszik a DCFTA megkötését. Az előkészítő folyamatban folyamatot 2012. februárjában kezdték el, és múlt év júniusában fejezték be. Idén, június 27-én került ez aláírásra, majd utána a grúz parlament ratifikálta a DCFTA-t, ehm, és így szeptember 1 óta ez a szabadkereskedelmi megállapodás alkalmazásra is kerül. A keleti partnereink közül nyugodtan kijelenthetjük azt, hogy Grúzia tette meg a legnagyobb utat, alakította át leginkább a gazdaságát. Azért van ez, mert a grúz kormány a békés forradalom után minden kereskedelmi és, és vám akadályt megszüntetett, és unilaterális szabadkereskedelmi, szabadkereskedelmet folytatott a világ minden régiójával és országával. Alig van ország, aki ezt teszi, mondjuk Szingapúr. Paradoxám azonban a helyzet, illetve az a paradox helyzet jött létre, hogy a nagyobb és erősebb EU gazdaság szoros kapcsolatba került a gyengébb grúz gazdasággal, ez pedig azt jelenti, hogy az áruk kereskedelmében a DCFTA új lehetőséget kínál Grúzia számára, hiszen ugurú, én most az EU is eh, a reciprocitás, a kölcsönösség elve alapján meg kell, hogy szüntesen majd a vámokat. A szabad kereskedelmi területek, amelyeket az unió kereskedelmi partnereivel hoz létre, egy sor elven nyugszanak, a Beyond Trade Only elven elsősorban, túl a kereskedelmen csupán, hiszen a kereskedelmet ma már sok más belpolitikától, például a belszer, közbeszerzés, a fenntartható növekedés, vagy a szellemi és szomszédos tulajdonjogok védelmének kérdésétől nem választják le. A Grúziával kötött DCFTA ezeket a szempontokat is figyelembe veszi. A Grúziával kötött kereskedelmi megállapodás elmélyítése természetesen beágyazódik a keleti partnerség kapcsolatába, amelyben Grúziának társult partneri státusába van, státusa van, és elmélyült politikai és gazdasági kapcsolatot ápol az EU-val. E megállapodás sok passzusa a grúz kereskedelem és kereskedelem politika EU-hoz való közelítését irányozza elő. Ez lehetővé teszi például a gazdaság modernizációját Grúziában, és jobb és előre láthatóbb szakpolitikai környezetet is létrehoz majd Grúziában. Milyen kihatással jár majd ez a megállapodás azzal számolunk, hogy a DCFTA szorosabbra fonja Grúzia és az EU kereskedelmét, 12%-kal számolnak, 12%-kal nőhet a grúz export az EU-ba, és 7,5%-kal nőhetnek, nőhetnek az Unióból származó importok. Az EU részéről másrészt a megállapodás új export és beruházási lehetőségeket kínál, és stabilabb és előrejelezhetőbb piaci viszonyokat tesz lehetővé. Így e megállapodással a keleti partnerség átfogó céljait szolgáljuk, jelesül, hogy stabilitást és prosperitást akarunk biztosítani a keleti szomszédság országaiban. Erre persze nagyon nagy szükség volna a szomszédsági politika más országaiban. Mindezt figyelembe véve a külügyi bizottság véleményéhez és állásfoglalásához készítettem egy véleményt, és arra számolok, illetve azt kérem önöktől, hogy támogassák ezt a szakbizottságban. Végezetül ebben a véleménytervezetben szólok az állásfoglalás indítványról is, és itt két kérdést emelek ki, mint fontos kérdéseket. Az első, a megállapodás végrehajtásáról szól, ez magától értetődő dolog, hogy ezzel foglalkozunk, a második szempont pedig kiemeli a megállapodás érvényesítése feletti demokratikus ellenőrzés elvének fontosságát. Nem korlátozódhatunk arra, hogy az Európai Parlament csak igent vagy nemet mondhasson a megállapodásra, fontos, hogy mindig folyamatosan nyomon tudjuk követni a megállapodás végrehajtását, és hallathassuk demokratikus ellenőrként a hangunkat, mely hangot a bizottság is figyelembe vegyem véleménytervezetemben, tehát felszólítom a bizottságot, hogy egy rendszeres és részletes ellenőrzést biztosítson a megállapodás végrehajtásáról. Elnök úr, kedves kollégák, köszönöm a figyelmüket, és örömmel állok észrevételeik, kérdéseik, megfigyeléseik elébe. Köszönöm. Köszönöm. Rén úr, azt hiszem, hogy különös az utolsó pont a felügyelet folyamata az nagyon fontos ennek a szakbizottságnak. Mert amikor egy egyezményt megkötünk, akkor azt félre is tesszük, úgyhogy köszönjük. Morrison úr, Moiza úr, köszönöm szépen. A Dél-Kaukázus szocialista árnyék jelentéstevőjeként valóban Grúzia elkötelezett és megbízható partnere az EU-nak. Átalakul a belpolitikája már egy ideje, anélkül is egyébként, hogy az EU kezdeményezné ezt, hogy ez egy nagyon üdvözletes trend, maga a grúz vezető rétegek támogatják ezt. Mi ezt követve segíthetjük a gazdaságuk és az intézményeik modernizálását. Az összes mindenki, minden érintett számára. A koncesziók piaci hozzáférés, ez nagyra törő terv, de persze figyelembe vesszük, hogy milyen érzékeny kérdések kapcsolódnak ehhez mind a két oldalon. Aztán figyelembe véve, hogy Ukrajnáról mit mondtunk, és mindjárt Moldáviával kapcsolatban is, a társulási egyesség nagy segítségére lesz Grúziának, és nem lesz igazából gazdasági vonzata az EU számára, nem kerül nekünk semmibe, úgyhogy teljes mértékben csak támogatni tudom azt, eh, ahogy Oli Rén is említette eh, ezt a folyamatot. Elnök, köszönöm szépen, nem kértek többen szót ezzel kapcsolatban. De igen? Igen, a bizottság. Ön is? Nem, a bizottság. Csak röviden, elnök úr. Nagyra tartjuk Rén úrnak a jelentését, és az, hogy támogatja ezt a nagyon fontos egyezményt. Nagyon szívesen, rendszeresen tájékoztatom a parlamentet ennek az állásáról. Elnök, köszönöm. Nem, van még egy kérés, tessék. Nos, a GUE részéről természetesen támogatjuk a kereskedelmi egyezményt a volt szovjet államokkal, de azért aggaszt minket az, hogy mennyire érett meg erre Grúzia politikai értelemben és gazdasági értelemben is. Hogy elfogadják azokat a normákat, amiket mi szeretnénk látni. Aztán vannak fenntartásaink azzal kapcsolatban, ami Ukrajnában történt, a kereskedelmi egyezmények a béke hídjai, nem pedig az izolációjáé. Úgyhogy mi még megvizsgáljuk a gól részéről az álláspontomat. Köszönöm. Oli. Köszönöm szépen. Köszönöm a támogatást és az ajánlásokat. Ami azt jelenti, azt jelenti, hogy Grúzia mennyire felkészült Véleményem szerint Grúzia az elmúlt időszakban jó irányba halad. És a kereskedelmi kapcsolatait rendbe hozta Oroszországgal. Találkoztam a grúz miniszterelnök elitt Brüsszelben, és úgy gondolja, hogy a gazdasági fejlődést elősegíti ez az egyezmény Grúziában. Aztán köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak, hogy ilyen jól együttműködött velünk ebben az ügyben. Úgyhogy én azt javaslom, hogy folytassuk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Akkor megállapítom, hogy ezzel lezártuk ezt a vitapontot. A módosítók benyújtási határideje szeptember 29-e 18 óra délután. És lesz egy külön ülésünk Strasbourgban a 43. héten, vagy november 5-én, 6-án, nem tudom, majd attól függ, hogy hogy alakul az AFED-ben a dolog. Köszönöm szépen! Nyilvánvaló, hogy ami a módosítókat illeti, most már csak egy nemleges módosítót lehet benyújtani, mert vagy igen, vagy nemmel kell itt dönteni. A következő napi rendi pont nagyon kötődik ahhoz a témához, amivel az előbb foglalkoztunk, de hát ha lehet itt még rövidebb az időnk, mert a politikai érzékenységek miatt az AFET úgy döntött, hogy az állásfoglalást és a szavazást már október 16-ára kérelmezik. Úgyhogy csak akkor nyújthatunk be állásfoglalást, hogyha nagyon szorgalmasan dolgozunk. És le is mondunk a fordításokról, és elfogadjuk, hogy csak angol nyelven foglalkozunk a dokumentumokkal, mert csak így lehet október 6-án, 7-én itt mi ezzel a dokumentummal. Úgyhogy kérem, hogy ezt vegyék figyelembe, és járjunk el így. De először az előadónak, Mojza úrnak adnám a szót. Köszönöm szépen. jelentésem nagyon hasonló a grúz jelentéshez, és uh, a szélesebb kontextusba is beleillik a keleti szomszédságot illetően. Megpróbálom röviden összefoglalni, és a technikai kérdésekben nem megyek bele, de persze szívesen visszatérek ezekre, hogyha gondolják. A társulási szerződés Moldáviával ez egy valós reform számukra. Ugyanúgy, mint Grúzia esetében, az EU számára ennek nincs gazdasági vonzata, úgyhogy ezt könnyen megengedhetjük magunknak. A célja a társulási szerződésnek egyrészt a politikai társulás, másrészt a gazdasági integráció. Közös értékeken és a szoros történelmi kapcsolatokon alapulva. Lehet, hogy ez csak simán szavaknak tűnik, de a tárgyások alapján elmondhatom, hogy az értékeink valóban közösek, és ők is ezt képviselik. A gazdasági fejlődés motorja már benne van a DCFTA-ben, ez az alapja szerződésnek. Ez azt jelenti, hogy a jogszabályokat közelíteni kell a közösségi jogszabályhoz, a legtöbb termelési folyamatot illetően. És a második példa természetesen a piaci liberalizáció. A GDP-je 36%-a a gazdaságból jön, és a foglalkoztatottság több mint 26%-a, és majdnem a munkahelyek fele a mezőgazdaságból származik. Úgyhogy a mezőgazdaságot illető kérdések nagyon fontosak a DCFTA-ben magában. Az EU koncesziók nagyon széles körűek, csak hat érzékeny terméket vettünk ki. Az egyik az um, a fokhagyma, ami a gyümölcsöt és a zöldséget illeti advalorem és minden értelemben is adómentesek. hogy elkerüljük az eredettel kapcsolatos manipulációkat, de erről majd majd fogok uh, még beszélni. Ha bizonyos érzékeny termékek esetében az import küszöböt uh, elértük az EU-ban, és úgy látjuk, hogy nem Moldovából jöttek ezek a termékek, akkor van egy piros lámpánk, és a bizottság kérheti a moldáv hatóságokat, hogy be bizonyítsák, hogy tényleg Moldáviából jöttek ezek a termékek, de ezek nem rejtett ellenőrzési mechanizmusok. A moldáv koncesziók kevesebb mint száz terméket vettek ki belőlük, Megint csak a TIQ a legérzékenyebb terület. Aztán egy idő múlva közös értékelést végezünk, annak érdekében, hogy folytassuk a liberalizációt, hogyha szükséges három év után is. Ami a piaci hozzáférést illeti, teljes mértékű a liberalizáció mind a két oldalon, van néhány érzékeny termék, ahol Moldávia esetében ezt nem engedjük meg. Van már egy nagyon érdekes fejlemény az újraiparosítást illetően. Például a megújuló energiaforrásokat már nem adóztatják meg, az ezzel kapcsolatos infrastruktúrákat sem, és ennek megfelelően az ipar már jelezte is, hogy Moldovában magában nagyon szívesen végezne fejlesztéseket. Úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy a szabadkereskedelem és a piachoz való hozzátérés hogy segíti a moldáv fejleményeket. Nagyon nagy jogi, a joganyagi átalakítást végeznek, a közösségi joganyaghoz igazítják a jogszabályokat, a technikai normáikat az infrastruktúrákat, a növényegészségügyi és állategészségügyi normáikat, a vámrendszerüket, a gyakorlatot. Annak érdekében, hogy az eredette való, eredet megjelöléssel való visszaéléseket kiiktassák, aztán elektromos, elektronikus szolgálatok, postai szolgáltatások, itt is egyeztetnek az engedélyek kiadását is ellenőrzik. Nyilván Moldovában nagyobb a veszélye a hamisított engedélyeknek, aztán minden eh, szférához a közférában teljes mértékben hozzáférünk, az közbeszerzésre vonatkozó új szabályok biztosítják, hogy az elitista és korrupciós viselkedést megakadályozzak. Aztán a gazdasági és politikai elit kiválasztódása automatikusá válik, hogyha alkalmazzák a szabályokat. Ez egy nagyon fontos átalakulási eleme a moldáv társadalomnak és politikai rendszernek. A fenntartható fejlődést illetően az ILO-nak a normáit elfogadták, ezt belevettük a DCFTA-be, ezeknek a kiigazításoknak nagyon nagy az ára magában Moldovában. Ez egy olyan dolog, viszont amit el kell végezniük, és úgy tűnik, hogy ezt föl is ismerték, és a kötelezettségeiket is fölvállalják eznek megfelelően. Másrésztről viszont az EU technikai és pénzügyi segítséget nyújt. Elég nagy a szomszédsági politikában erre a marsunk. Gazdasági következmények? nagyon pozitívak lesznek. 5,4 század százalék, 10 százalékos GDP növekedés hosszú távon az EU számára. A piac kiszámíthatóbb, új piacok nyílnak meg. Aztán még ennek az egyeségnek a politikai része ezt nem valaki ellen hoztuk létre, hanem szabad választása a moldáv népnek és az EU-nak. És ez egy olyan geopolitikai platformot teremt, aki ezt nem ismeri fel, az nem érti az értékeinket. Úgyhogy én ez, ez ragaszkodom, hogy a szabadság érve, és ennek az elve amit gyakran megsértettek Moldáviában az események során, azt figyelembe vegyük. Az EU számára gazdasági értelemben csak hasznot hajt ez az egyesség. De természetesen nagyon apró a hatása a teljes EU-s gazdaságot figyelmevéve. Moldávia számára nagyon nagy a gazdasági hatása a reformokat támogatja ez az egyezmény, úgyhogy én szeretném, ha támogatnák ezt az egyezményt. És pozitívan állnának hozzá, és az AFET, mikor a plenárisra küldi a társulási egyezmény javaslatát, támogassák. Köszönöm. Landsbergis úr. Winkler úr nevében beszélek. Az EU és Moldávia társulási szerződés felgyorsítja az EU és Moldávia közti kapcsolatokat. Fölgyorsítja a moldáv reform folyamatokat, a DCFTA is része ennek a szerződésnek. Az elmúlt hónapokban mindent megtettünk annak érdekében, hogy az Európai Parlament igent mondjon a ratifikálásra, még hozzá haladék nélkül. Figyelembe véve, hogy a politikai körülmények most megváltoztak, még sürgősebb ez a folyamat. Tájékoztattak minket, hogy az AFED-ben teljes támogatást élvezett az a javaslat, hogy támogassák annak érdekében, hogy november 12-11-én a plenárisra kerülhessen, és november végén ratifikálhassuk ezt a szerződést. És így támogatjuk ezt a folyamatot. Köszönöm szépen, Helmut! Köszönöm szépen, elnök akkor. Alapvetően ugyanaz a kérdés, mint Ukrajnával és Grúziával kapcsolatban. Ez egy politikai átmenetet megélő ország, modernizálódik a gazdaság és az élet. Kik a partnereink ebben? Persze ez a moldovai a moldáviai köztársaságot illetően is igaz, és köszönöm az ismertetőket. A jelentéstevő hangsúlyozta, hogy nem az EU érdeke elsősorban ez az egyezmény, akkor az a kérdésem, hogy ki profitál ebből, hiszen a moldáv gazdaság 90%-a az az érték, amit teremtenek, azt a KKV-k teremtik. Őket bevonták a tárgyalásokba arról, hogy milyen hatással lesz a DCFTA-nak. Er Hiszen, eh, ahogy ön is mondta, nagyon összetett a helyzet. a a GDP-nek a mezőgazdasági termékekből származik. Az Orosz Federáció pedig még alá se értük az egyezményt, már fölemelte a vám tételeket. Tehát EU, Moldávia, Orosz Federáció ki profitál ebből az áruk áramlása során, és persze mi a hatása ennek a mezőgazdasági szektorra. Az EU készen áll arra, hogy Moldáviának hozzáférést adjon a piacaihoz, pont most, szeptember 1 -e után, ez nyilván attól függ, hogy a novemberi moldáv választásoknak mi az eredménye, nyilván ezért sietetjük az egészet. Tehát mit üzenünk a moldáv társadalomnak? Segítjük a társadalmat abban, hogy tovább haladjanak, hogy elfogadják azt, hogy milyen nehéz átmeneti időszakban vagyok, vagy éppen hozzájárunk ahhoz, hogy megosszuk a társadalmat. A Moldáv Szocialista Párt ellenzi ezt, még a kommunista párt támogatja a csatlakozást, a társadalmi szerződést. Úgyhogy ez tényleg egy társadalmi vita, amivel belecsöppenünk Moldáviában. ha figyelembe vesszük, hogy az átlag havi keresete egy moldáv munkásnak egy száz euró, akkor mit jelent az, hogyha az EU-s cégek hozzáférnek a piacukhoz, és piaci feltételeket kényszerítenek rájuk? Készen állnak majd arra, hogy a vállalkozások Moldovában reagáljanak, hogy valós versenytársai legyenek az EU termelőknek, és végül a közbeszerzés. Ez ahhoz vezet majd, hogy a közszolgálati szektort bezárják Moldáviában, vagy a közszolgáltatások megmaradnak. Tehát itt megint csak a munkahelyekről van szó, és a szociális helyzetről Moldáviában az EU-val kapcsolatban. Köszönöm. Okay, thanks a lot, Ignacio. Köszönöm szépen, Ignáció. Köszönöm szépen, nagy örömmel válaszolok ezeket, válaszolom meg eh, Zsóz úr által felvetett kérdéseket. A bizottság szempontjából is nagyra értékelnénk ennek az egyezménynek a gyors ratifikálását, hiszen ez egy fontos jelzés lesz a partnereink felé, akik világos döntést hoztak az Európai Unió felé való orientálódás irányába. Most, ami Madovát illeti, már egy átmeneti ö, hatája van ennek az Európai Uniónak, a moldáv export 45%-át jelenti az EU, a monitoring mechanizmus alá is esnek áruk, és lehetőségük van a moldávoknak arra, hogy a gyümölcs és a zöldség területén az, ára, az árkézésben befolyással legyenek, vagyis az Európai Uniós piac a moldáv export számára kedvező viszonyokkal rendelkezik. Figyelembe kell venni tehát ezt az egyezményt. Moldova bizonyos áruk, termékek kapcsán érzékeny kategóriákat szeretne, ezek tíz éves időtartamra ki is mondhatóak. A saját prioritásunkat is figyelembe kell venni, és össze kell egyeztetni az Európai Uniós joganyaggal a moldáv kéréseket. A moldáv hatóságokkal tárgyalunk. A, gyakorlatilag az Európai Uniós közbeszerzési jog, jogszabályokkal kell összeigazítani a moldáv közbeszerzési folyamatokat, és nincs okunk feltételezni, hogy a modelljak ezt, ezt kétségbe vonják. Egy nagyon fontos nyomás alá helyeződik a, a moldáv gazdaság Oroszország által. Az oroszok még mindig a preferenciás szakpolitikát szeretné folytatni, nem tudom, hogy az Orosz Federáció, Federáció számára Moldova milyen fontossága bír, de ez a döntés született az oroszok részéről, és egy nagyon széleskörű import tiralmat is bevezettek az SPS kapcsán és ezzel összefüggésben, amelynek nagyon komoly kihatása van Moldovára, és ez is erőteljesen arra ösztönöz minket, hogy jelzést küldjünk, pozitív jelzést, és támogassuk őket a bizottság jelentése arról szól, hogy nyissunk, de ezt a, ezt a jelentést még egy későbbi szakaszban megvizsgáljuk ebben a szakbizottságban. Köszönöm szépen, előadó úr! Nagyon jó kérdések voltak ezek, találó kérdések. Elnök úr, néhány költői kérdés is elhangzott, de nem mindegyik volt az. Nos, ami a közszolgálati szélet illeti, illetve a közműveket, ami a közszolgáltatás illeti általánosságban komoly lehetőségeket nyújt ez az egyezmény a moldáviai KKV-k számára, hogy fejlődjenek. Egy, tulajdonképpen közhelyet fogok mondani, de ugye a világ első számú vezető piacához fogjuk megnyitni a lehetőség, a hozzáférést. Az alacsony fizetések is egy kompetitív előnyt jelentenek, versenyelőnyt jelentenek. Ez a piacnyitás a külföldi beruházók számára is nagyon komoly lehetőségeket kínál, és ez nyomás alá helyezi a, a fizetések alakulását is, vagyis erősödni fognak, növelni, növekedni fognak a fizetések, és itt gyakorlatilag egy folyamatot, egy fejlődési folyamatot indítunk el. Ez egy FTI modell, vagyis egy export hangsúly, egy, egy export helyzet hangsúly keletkezik ebben a folyamatban, és az, hogy a hosszú távú keleti piaca, poszt-szovjet piaca való integrációt választják, ezt az utat, vagy az Európai Unióhoz való integráció útját. Nos, a KKV-k Moldovában szerintem már megállapodtak abban, hogy inkább az utóbbit választják. Hogyha az, megnézzük az orosz ö, ö, fejlődési modellt, ez a modell nem versenyképes, hiszen teljesen a természeti ásványkincsekre alapozódik ez a modell, de a, a gazdasági szempontból is a szociális versenyképesség Oroszországban nagyon gyenge, vagyis hogyha Moldávia az oroszokhoz való integrálódás útját választja, akkor ez egy nagyon rossz döntés lesz, gyengén fognak fejlődni. Természetesen a mi piacunkhoz hozzá kell igazodniuk, de ez az az út, ami már egy pozitív ciklus kezdetén megmutatkozik, hogy ők ezt választják, ami pedig a joganyagok közelítését illeti, ez egy óriási dolog, de már elindult ez a folyamat, ezt tudom mondani őszintén a hosszú távú perspektívák tekintetében is. Ezek a kérdések ugyanis implicite a hosszú távú aspektusokat érintették. Kedves kollégák, a rövidített napirend ellenében nincsen ellenvetésem, és a módosító indítványokat is angolul meghallgathatok. Nos, 29-e délután 6 óra a határidő a benyújtásokhoz. A módosításoknál az igen és a nem ö, válaszokat világosan ezekbe bele kell tenni. Egyébként pedig október 6-án fogjuk megbeszíteni a módosítókat, és október 7-én pedig szavazni fogunk ezekről. Ignációt még nem hallgattuk eleget, azok, akik még részletekre kíváncsiak beszélhetnek Ignációval, ugyanis Szaran kollégánk egy meghallgatást szervezett az Európai Unió és Oroszország közötti szankciókról, vagyis az ebédszünetben a meghallgatáson mindenkinek lehetősége van részt venni. Egyébként pedig az ülés hivatalos részét lezárom, a koordinátorokat pedig meghívom arra, hogy a koordinátorok ülését tartsák meg.